Dear colleagues. Kedves kollégák. Elkezdhetnénk a szavazást. Tizenhármas számú téma. Tiltakozás. GMO szegfű piacra vitele témájában. Egy szavazást végzünk, elektronikus szavazást megnyitom. Mindenki látta, akkor lezárom. Nem, elnézést. Időt kérnek. Now, after the vote of Joe Linen, we can... Uh... Most, hogy jó lejnen is szavazott, most már lezárhatjuk. Elfogadtuk. Következő napirendi pontunk, 14-es napirendi pont, 106-os szabály szerint B11 akármilyen számú kukoricafajta engedélyezése. Itt is elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki leadta, akkor lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. Következő napi rendi pontunk éves jelentés 2014-es évre arányosság, szubszidiatás elvének érvényesüléséről. Van egy véleményünk, jelentéstevünk, Sztornánó kollega, de mielőtt elkezdenénk, szeretném felkérni kollégáimat és az asszisztenseket, Axel, Ha beszélgetni akarnak, rengeteg a hely odakint, itt viszont szavazni kell megadom Donnánó kollégának a szót, aki a vélemény szerzője. Köszönöm, elnök úr! Örömmel mutatom be ezt a véleménytervezetet. Számomra nagyon fontos témáról van szó. Úgy gondolom, hogy az európai integráció egyik legfontosabb alapelvéről van szó, hiszen tagállamon fölüli szinten kell döntést hozni. Operatív és gyakorlatias módon kell hozzáfogni ezen, ehhez a kérdéshez. Fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság által felvetett kérdéseket elmélyítsük. Két része van a véleménynek. Egyrészt a szakbizottságunk témáihoz tartozó kérdések, ezen alapelvek tiszteletben tartása, illetve az Európai Uniós szakpolitikákkal kapcsolatos döntéshozatal és ezek végrehajtása. Egyrészt nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ENVI szakbizottság témái a szubszidiaritás és az arányosság témájában legyen egyensúly a helyi, a tagállam és az európai szinten történő végrehajtásban. Az MV szakbizottság témái általában nemzeti szintet meghaladó témákat ölelnek fel, sokszor globális témák ezek, és ezzel is egyértelművé válik, hogy milyen fontos a mi szakbizottságunk. a levegőszennyezés, a klímaváltozás, a biológiai sokféleség, vagy az óceánok védelme. Ezek olyan témák, ahol bizonyos témákban a szuverenitás feladása legitim. Európai keretre van szükség, ez egészen nyilvánvaló. Ez a garancia arra, hogy hatékony legyen a szakpolitika, hiszen a tét egyértelműen, sőt az egésznek a fontosság egyértelműen túlmutat a tagállami szinten. A mi szakbizottságunknak tehát rendkívül fontos szerepe van abban, hogy ezekben a témákban kidolgozza a véleményét. Ne felejtsük el, hogy a bizottság 5 javaslával kapcsolatban 2000, amit 2014-ből kaptunk, kettő olyan van, amely mi hatáskörünkbe tartozik. Ez komoly kihívás, szubszidiaritás és arányosság szempontjából, azt hiszem, hogy még inkább vonatkozik ez ránk, mint az összes többi európai, szak, európai eh, parlamenti szakbizottságra. A szubszidiaritás és az arányosság egyfajta dinamizmust vagy dinamikát tesznek szükségesé, hiszen nagyon fontos az, hogy a különböző szakpolitikák megfelelően hatékonyak legyenek. Fontosnak tartom, hogy garantáljuk, hogy az általában sürgősen megtárgyalandó munkánkat lehető leghatékonyabban tudjuk elvégezni. Közép és hosszú távon is. Ez főleg azokban a témákban fontosak, mint például a körforgásos gazdaság, avagy a hulladékpolitika. Megfelelő célkitűzéseket kell kidolgozni, ez nagyon fontos, de hogy pontosan hogyan fogjuk ezt végrehajtani, és milyen módon koordinálunk, az talán még fontosabb. A hulladékokhoz, kapcsol, hulladékokhoz kapcsolódó javaslat azt hiszem, hogy nem volt elég részletes, nem volt részletesen kidolgozva, hogy hogyan kell a célkitűzéseket elérni, a plusz célkitűzések sem voltak kidolgozva. Ez alapvetően tagállami feladat volt. Egyértelmű tehát, hogy nagyon pragmatikusan kell ehhez a kérdéshez hozzáfogni, az európai szabályok betartásával kell, tehát pragmatikusan és világosan megfogalmazni a célkitűzéseket. Ezzel kapcsolatban el kell még mondanom azt, hogy sok kolléga a kibocsátás szabályozással kapcsolatban ezt már többször hangoztatta hogyha a szubszidiaritástól és az arányosságtól a lehető legkevésbé térünk el, akkor azt gondolom, hogy az csak jót tehet az európai szakpolitikának, és ezzel elkerüljük azt, hogy elhalasszuk ezeknek a szakpolitikáknak és ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósítását. A bizalom rendkívül fontos része ennek a folyamatnak, tehát nagyon fontos az, hogy a bizottság, a parlament, illetve a tagállami jogalkotó szervek maximálisan megbízanak egymásban. Tehát a bizalmi logika áll mindennek a hátterében, európai szinten kell ennek megvalósulni. Lehet, hogy ezzel meglepem a kollégákat, de szerintem ezt a dolgot mindenképpen ki kellett emelnem. Hogyha elfogadjuk azt, hogy a döntést másik, más szinten hoznak meg, fölött, egy fölöttünk lévő szinten, az mindenképpen bizalmi kérdés, de mindezt átláthatóság mellett lehet csak megvalósítani. Az európai ügynökségeknek is meg kell felelni a szubszidítás elvének. Tudnunk kell, hogy ez a skála mennyire hatékony. A 2012 per 15-ös jelentésben az Európai Bizottság kimondja azt, hogy például az EFSA-ban nincs megfelelően hatékony menedzsment, nem a legjobb a struktúrája, a menedzsment struktúrája ennek, a, eh, ennek az ügynökségnek. Nos, itt eh, vannak bizonyos kételjek, kétségek. Ilyen esetben a döntéshozatal magasabb szintre való átvitele nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Tehát nem csak a szabályzás dönti el azt, hogy mikor, hol fogunk dönteni, hanem nagyon fontos az, hogy a hatékonyságot is figyelembe vegyük. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy az európai, a tagállami parlamenteknek sokkal fontosabb szerepet kéne adnunk, hiszen a szubszidiaritás és az arányosság elvének ők a letéteményesei. Ez kiegészíti az előző érveimet, hiszen a szubszidaritás és az arányosság dinamikus elvek és szabályok. Nos, az európai. Nem csak arra kell odafigyelni, hogy az európai szabályokat tagállami szinten hogyan valósítják meg, hanem arra is oda kell figyelni, hogy mi a konkrét szerepe a tagállami parlamenteknek ez, ebben a folyamatban. Tehát megújult bizalomra van szükség a tagállamok részéről az Európai Unió felé. Az úgynevezett zöld kártya, amelyről a kollégák tettek, amelyre a kollégák tettek javaslatot, szerintem egy érdekes elképzelés, érdemes megvizsgálni. Ez pozitív fejlemény lehet, azt gondolom, hogy egy nagyobb részvételt biztosítunk a tagállami parlamenteknek. fontosnak tartom, hogy tagállami javaslatokat is figyelembe vegyünk az európai jogszabályok kialakításakor, hiszen ez jobban, ez testre szabottabb lesz, ez jobban megfelel majd a tagállami igényeknek. Nem csupán az Európai Bizottság jelentését kívántam kommentálni, hanem szeretem volna pozitív kritikát is megfogalmazni. Hatékonyabb intézményekre van szükség, amelyek közelebb vannak az európai polgárokhoz, ugyanakkor kiválóan képviselik a nemzeti igényeket és érdekeket. Remélem, hogy a vélemény tervezet Remélem, hogy a véleménytervezet kidolgozás, akkor meg tudunk majd egyezni a kollégáimmal. Köszönöm. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen. Akkor a, az árnyék tevők első köre köze következik Bátricello. Patricello urat Gárdini asszony helyettesíti. Köszönöm szépen, Patricello urat helyettesítem. Először is köszönetet szeretnék mondani a néppárt nevében Dornánó jelentéstevő asszonynak. Az eddigi elvégzett munkáért szeretnék köszönetet mondani a szubszidiaritás és az arányosságról szóló 2004 éves jelentésről. Ezek az Európai Unió alapelvei. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 5. cikkében is kimondjuk, hogy a szubszidiaritás azt jelenti, hogy olyan ágazatokban, amelyek nem, kivál, nem kizárólagos Európai Uniós hatáskörök, kettős funkciót élvez. Egyrészt a tagállami döntéshozatalnak kell megfelelő helyet biztosítani, hogy hatékonyabb legyenek, hatékonyabbak legyenek az uniós szakpolitikák regionális, helyi és tagállami szinten, illetve ugyanez az alapelv lehetővé teszi azt, hogy az Európai Unió fellépjen, amikor a tagállamok nem képesek megfelelő módon fellépni. Ilyen esetekben az Európai Unió, az Európai Unió fellépése hozzáadott értéket jelent. fontosnak tartom, ugyanakkor, hogy megfelelő ellenőrzési módjaink legyenek, tehát folytonosan ellenőrizni kell azt, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvét megfelelően tisztában tar- tiszteletben tartjuk-e. A tagállami parlamenteknek lehetőséget kell adni, hogy akár visszamenőleges hatállyal megállapítsák azt, hogy az uniós fellépés hatékonyság, hatásosság és európai hozzáadott érték tekintetében megfelelőek-e. Tehát a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2014 évi jelentésben azt láthatjuk, hogy sokkal kevesebb indoklást találhatunk, mint az előző években, de mindenképpen megemlítendő, hogy az Európai Bizottság a mandátumának vége felé sokkal kevesebb jogalkotási javaslat talált elő. Nem arról van tehát szó, hogy a tagállami parlamenteket kevésbé érdekli ez a téma, egész egyszerűen csak kevesebb volt a bizottsági javaslat. Fontosnak tartom, hogy továbbra is bátorítsuk, ösztönözzük arra a tagállami parlamenteket, hogy minél nagyobb mértékben vegyenek részt az európai, jog, az európai munkában, jogalkotásban írjanak véleményeket a közösségi jogszabálytervezetekről. A politikai párbeszéd a bizottság és a tagállami parlamentek között intenzívebbé vált. Ez részben annak köszönhető, hogy a biztosok rendszeresen ellátogatnak a tagállami parlamentekbe, és itt elmagyarázzák a különböző bizottsági javaslatokat. Ezért frakcióként ezt próbáljuk majd mi is elérni. Nem régiben, áprilisban konkrétan a bizottság, a parlament és a tanács aláír egy közi együttműködést a Better Lawmaking tekintetében. Csak akkor tudunk jobban jogszabályokat alkotni, hogyha a különböző eljárásokat tiszteletben tartjuk, és hogyha az Európai Unió jogát teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Ilyenek a szubszidiaritás, az arányosság, illetve a jogbiztonság. Köszönöm. Grazie. Adesso in Köszönöm szépen. Gentile kollégát Caputo kolléga fogja helyettesíteni. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönet Dornánó kollégának nagyon jó munkát végzett. A szubszidiaritás és az arányosság elvei meghatározzák az Európai Unió fellépését, és a különböző szakpolitikák hat, ö, érvényessége, hatékonysága nagyban ettől függ. Az elmúlt években a tagállami parlamentek nagyobb mértékben kezdtek el foglalkozni az európai jogszabályalkotással, de még, még távol állunk attól, hogy elérjük a célt, a megfelelő részvételt. Nagyon kevés tagállam igazán aktív. Éppen ezért az összes tagállami parlamentet meg kell próbálni elérni és bevonni ebbe a folyamatba. Fontosnak tartom azt, hogy a szubszidiaritás és arányosság témájában a lehető legrészletesebb indoklást kérjünk a parlamentektől. Nem csupán a bizottsági jogalkotási tervezetekkel, jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban kérünk egyébként véleményt a parlamentektől, hanem gyakorlatilag minden bizottsági anyaggal kapcsolatban, tehát a nem jogalkotási anyagokkal, javaslatokkal kapcsolatban is. Ezen túl úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell adni a lehetőséget a tagállami parlamenteknek, hogy a lehető legtöbbféleképpen elmondhassák a véleményeket. De fontosnak tartom, hogy ezt harmonizáljuk, hiszen ha túlságosan sokféleképpen nyilváníthatnak véleményt, az sem segített, tehát meg kellene lehetőséget, de harmonizált módon. Demeszméker Demeszmékerről köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni Dornánó asszony munkáját és a jó kezdést. Frakciónk, a konzervatív frakció már évek óta a jobb jogszabályalkotás programját hangsúlyozza, és arra mutatunk rá, hogy a szabályozás célja az, hogy ösztönözzön, ne frusztráljon. Az Európai Unió hozzáadott értékét kell megjelenítse a, a jogszabályalkotás európai szinten, azért, hogy a társadalom és a polgár bizalmát visszaszerezzük. A szubszidiaritás témája nagyon fontos alapelv az európai jogszabály szakpolitika alkotásban, és ez igaz a környezetvédelemre is a környezetvédelem lényegi fontosságú terület, amely megosztott hatáskörben van. Tehát a biodiverzitás, a zöld gazdaság, a levegő minősége határon átnyúló kihívásokat jelentenek, és megfelelő szakpolitikákat, határon átnyúló megoldásokat kíván. Itt tud az Európai Unió több hozzáadott értéket adni, és ezt be is kell tudnunk mutatni. Három megjegyzésem van. Először is a jelentéstevő is hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális önkormányzatok is kell, hogy vállalják, illetve maguknak érezzék a környezetvédelmi politika végrehajtását, és több tag, ugyanakkor több tagállamban, hazámban, Belgiumban is igaz az, hogy Flandriában a, a területen, amelyet én képviselek, ütköznek a hatáskörök, és ez megjelenik a szövegben is. Aztán van még egy meglátásom, a hatáskör megosztás úgy kell működjön, hogy a regionális parlamentek több felelősséget kapjanak a demokratikus ellenőrzés kifejtésében az európai politikák felett is. Belgium a sajátságos a helyzet, mert a parlamentek között, tehát a szövetségi és regionális parlament között nincs hierarchikus aláfölé rendeltség, tehát mind a kettő nemzeti parlamentként működik. A Lisszaboni szerződést is így írták, vagy írták alá, és ez a szubszidizás elvének érvényesülését bonyolultá teszi. Ezért fontos, hogy az Európai Bizottság tekintettel legyen a nemzeti parlamentek hatáskörére, és számoljon minden egyes tagállam sajátságos hatalmi felasztásával és parlamenti rendszerével egy, el tudom képzelni egy zöldkártyás eljárás befizetését, és egy piros lapos eljárás. És tehát, hogyha nem érvényesül a szubszidiaritás elve kellőképpen, akkor a parlament, a tagállami parlament is kelljen, kapjon hatáskört, amelyel elutasíthat ilyen jogszabályalkotási javaslatokat, és így ezzel tudnánk a szubszidiaritás elvének szigorúbb érvényesítését elősegíteni, annak érdekében, hogy ne jön létre egy európai szuperállam, mert ezt nem szeretnénk. Ezekre az elvekre ö, alapoztam meglátásaimat, és ezeket szeretem volna önökkel közölni. Köszönöm, Tomás úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is természetesen köszönet jár Dornánó asszonynak törekvéseiért, és kicsit röviden fogalmazok majd. Annak alapján, amit ma eddig hallottunk a témában, azt látjuk, hogy és nagyon könnyen lehet absztrakt politikai vitát tartani azokról az általános szabályokról, amelyek a szubszidiaritásra és az arányosságra vonatkoznak, anélkül, hogy az MV-re nézve releváns kérdéseket bevennénk. Ez nyilván nem lenne megfelelő munkamódszer. Fontos, hogy kiemeljük a szakbizottságunk számára fontos releváns témákat. Az előbb szavaztunk éppen olyan kérdésekben, amelyekben a tagállamok és a bizottság között is vita folyik, illetve ami az olyan, ezek mind olyan kérdéseket érintettek, amelyek a szubszidiaritás szubszidiás kérdését is be, magukba foglalják, és a komitológia is szerepet játszik ezekben a témákban meg fogjuk próbálni fejleszteni a jelentést olyan módon, hogy nagyon specifikus kérdéseket fogunk belevenni, amelyek az NV megközelítését domborítják ki, és megpróbálunk 2014 után 2014 utáni időszakra is rátekinteni, különösen a hulladékokra vonatkozó csomag lesz itt fontos. A szubszidiaritás és az arányosság témájában nagyon lényeges, fontos témák következnek, ugyanis nem sokára. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Miner asszonyé most a szó. Nincsen itt, akkor Eckhart úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a véleményen végzett munkát. Valóban nagyon fontos, hogy ne általános vitát tartsunk a szubszidiaritásról és az arányosságról, mert ha ezt meg akarjuk tenni, valaki meg akarja tenni, akkor az üljön át a jogi bizottságba, ahol pontosan erről vitáznak. Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy a környezetvédelmi aspektusokra koncentráljunk elsősorban. már kollégámmal nagyon is egyetértek abban, hogy a politikákat, az európai szinten kialakított politikáknak kell, hogy legyen hozzáadott ért értéke. Nem csak a környezetvédelmi területen, hanem a termékek biztonsága területén, a közegészségügy területén, és minden olyan területen, ahol az európai szintű jogalkotás elengedhetetlen. A szubszidiaritási folyamatot egyébként mindig negatív módon használták ki arra, hogy valamit visszatartsanak. Én úgy gondolom, hogy egy, igaza van a jelentéstevőnek abban, hogy ezt meg lehet pozitívan is közelíteni. És pontosan itt nem teljesít megfelelően a bizottság. Persze a nemzeti parlamentek és a regionális parlamentek is hozzájárulhatnak ezzel pozitív módon a zöld kártya eszközével. Az ön politikai főnöke Cameron, Cameron úra piros kártyás kérdésben már lépett, ugyan, ő már nagyon aktívan dolgozik a Brexit eszközével, a, a, a piros, piroslapos eszközzel, de én úgy gondolom, hogy a szubszidaritás kérdésében az a legfontosabb, hogy melyik szinten kell cselekedni. És nagyon gyakran azt látjuk, hogy a sárga alapos folyamat az azért indul el, mert nem tetszik egy javaslat valakinek. De ugye van itt egy nagyon hosszú jogalkotási folyamat a parlamentben és a tanácsban is, és a szubszidiaritás tesztje pontosan az, hogy meg tudjuk állapítani, hogy hol van a fellépés megfelelő szintje. Tehát az a helyzet, hogy nagyon sokszor azért tiltakoznak valami ellen, mert nem tetszik a javaslat, és nem azért, mert nem megfelelő a szint, ahol a fellépés tervezett. Úgy gondolom, hogy ezt nagyon pontosan meg kell határozni, hol van a megfelelő szint, ez a kérdés. A belső piacon azt látjuk, hogy gyakran európai szinten kötelezünk valami, valamire, például a termékek biztonsága szintjén, a REACH vagy a nano anyagok területén. És hogyha ezt most mind a jobb jogalkotás ernyője alá tesszük be, hát úgy tűnik, hogy a, az, az ipar ezt inkább kihasználja, illetve visszaél ezzel. Pedig a jobb jogalkotás az pontosan az ipar szabályozására is ki kell, hogy használjuk, nem az ő, ő nem az ő agendájukat kell védeni, hanem a polgárok érdekeit. El... Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy más képviselő kérem most szót. Nem. A bizottság kére szót. Nem. Akkor kérem zárjuk. A vitát Dornánó asszony jelentéstevő hozzászólásával. Köszönöm a sok véleményt. Röviden fogok reagálni. Gerdini asszony, a bizottsági javaslatok számának csökkenése. Nos, az első preambulum bekezdésben ezt megfogalmazom, de ha vannak módosítóik, hát jó. A tagállami parlamentek részvétele Kapuda úr, igen, ez nagyon fontos, köszönöm, hogy ezt felvetette. Minél részletesebbek ezek a vélemények, annál hatékonyabb lesz a szabályzás módosítása. De Metzmaker úr, az ECL frakció valóban mindig élen járt a konstruktív és pozitív kritikával. Köszönöm ezeket az észrevételeket, azt hiszem jó lesz majd az együttműködés közöttünk néhány, még néhány részvét, még néhány észrevétel a regionális és helyi önkormányzatok részvétele, ebben próbáltam a lehető legtágabb értelemben vett gondolatokat megfogalmazni. Az Európai Uniónak természetesen tiszteletben kell venni a különböző szubszidres észinteket. Amit pedig a következő kolléga elmondott, arról sajnos nem tudok részletesebben nyilatkozni a véleményben. Várom a módosítókat, köszönöm mindenkinek, hogyha van valamiféle pontosítása, vagy gyakorlatias elképzelése. Remélem, hogy a következő árnyékjelentéstevő ülésen már megbeszélhetjük a kompromisszumos módosítókat. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most elmondanám az ütemtervet módosítók benyújtásának határideje május 27, az MV-ben június 21-én szavazunk, és a júriban pedig november 8-án lesz a, a szavazás, és a decemberi plenárisra kerül ez majd. Nézzük a következő napi rendi pontunkat a fűtésre és sütésre vonatkozó uniós stratégia. Christopher Fierner jelentéstevő, kérem, hogy mutassa be a véleménytervezetet. Köszönöm szépen. Véleményről van szó, tehát elég rövid, úgyhogy én is röviden fogom bemutatni a témát. A hűtés és a fűtés az energia felhasználás az körülbelül 50%-át teszi ki az Európai Unióban. Én úgy gondolom, hogy nem kap elég figyelmet ez a kérdés. Ezzel szeretném kezdeni és ezért mondom, hogy ez valóban az energiafogyasztás legnagyobb részét teszi ki. Sok időt töltöttünk a gázválság megtárgyalásával. Én úgy gondolom, hogy fontos elismernünk azt, hogy a gázválság fűtési válságot is eredményezne. Gáz nélkül mi ma megfagynánk. Az Azért is vegyük, vesszük elő ezt a kérdést, mert nagyon sok különböző lehetőségek, és nagyon, nagyon, nagyon különbözők az országok helyzetei, lehetőségei klíma és infrastruktúra szempontjából, és ezért lehetetlen minden országra használható egységes megoldást találni. Nagyon sok érdekeltel találkoztunk, akiknek az megoldása valóban jó, de csak egy konkrét helyen működik, máshol valószínűleg nem alkalmazható. Ami Spanyolországban működik, az nem biztos, hogy ö, működni fog északon is. Tehát ö, a rendszer szintű megközelítést kell alkalmaznunk. Persze mehetünk olyan részletekbe is, mint az épületek konkrét összetevői, de inkább az összes energiafelhasználásra kell koncentrálnunk. Azon kívül semleges megközelítést kell alkalmaznunk, mert ezzel lehetőséget adunk arra, hogy a piac minden e, európai területre megtalálja az oda illő megfelelő megoldást. Azon kívül azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ma ez e, nagyon széttöredezett ezen a területen a jogalkotás van olyan jogszabály, amely egy bizonyos megújuló energiaforrást támogat, mást viszont nem. És ez azt eredményezi, hogy a piac nem fejlődhet megfelelő lendülettel. Például a nap elemek, a házakra helyezett napelemek eh, fogyasztását bele lehet számolni egy épület eh, épül, eh, energiafogyasztásába, de hogyha más energiaforrásból, megújuló energiaforrásból származó energiát használ az épület, de nem az épületben állítják ezt elő, akkor az már nem számít bele az épület energiafogyasztásába, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy a részletek miatt torzul a piac, tehát a bizottságnak ezt a kérdést is kezelnie kéne. Azon kívül azt is el kell ismernünk, hogy jelenleg a fűtésre fordított energiának csak 25%-a származik megújuló energiaforrásokból, úgyhogy bármi, amit ennek a megváltoztatásáért tenni tudunk, az csak jó lehet. Azon kívül úgy gondolom, hogyha ellentmondásos is ez a kérdés, de a hulladéknak az energiá, hulladéknak energiába való ö, átváltása szintén nagyon fontos szerepet fog majd játszani a jövőben. Hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor egyszerűen ott ragadunk a fosszilis fűtőanyagok csapdájában. Ennyit szerettem volna mondani, várom a kollégáim módosítóit, remélem, hogy együttesen meg fogjuk javítani a szöveget. Köszönöm szépen. Kezdjük most az árnyék előadók körét. Először Caffoli úr. Köszönöm szépen. Én is azzal kezdem, hogy megköszönöm a kiváló munkát jelentéstevő részéről. Támogatható ez a tervezet egészében, ám egyes pontokon lehet javítani rajta. Ezeket szeretném majd most saját módosítóimmal meglépni. Felhívnám a figyelmüket arra a tényre is, hogy Európában a fűtés és a hűtés rendszerek fogyasztása mintegy 15%-át teszik ki a teljes energia fogyasztásnak, és 36%-a a kibocsátásoknak ezekből a rendszerekből jön magán és középületek fűtéséből, hűtéséből. Úgyhogy az épületek energiahatékonyság javítása lényegi fontosságú. A CO2 kibocsátás csökkentés szempontjából is, az energiabiztonság szempontjából is, meg az állampolgárok egészségének védelme szempontjából is. Van még egy fontos információ, amelyet szeretnék kiemelni. A legtöbb európai épület pazarol, energiapazarló mert alacsony minőségű anyagokból és módszerekkel épült, miközben 2016-ban a lakosság 11%-a nem bírt elégséges eszközzel ahhoz, hogy tisztességgel fűtse saját otthonát. Ezért lényegi fontosságú, hogy ezt az igazságtalanságot megszüntessük, és a körkörös gazdaság elveit erre az ágazatra és témára is alkalmazzuk. Például ösztönöznünk kellene a, a, a hő, mert közös hőtermelésű megoldásokat. És meg kell vizsgáljuk a távfűtés rendszerek lehetőségeit. Aztán a fogyasztók tájékoztatása is nagyon fontos feladat. A fogyasztó kell, hogy tudjon arról, milyen alternatívák állnak rendelkezésre, milyen gazdasági, műszaki előnyei vannak az új eszközöknek és új módszereknek, milyen energia megtakarításokat és ezáltal pénzügyi megtakarításokat tud elérni azzal, hogyha az épületeket felújítják például, és hogyan tudja ezzel a, a rezsijét csökkenteni. Aztán hangsúlyoznám és visszhangoznám azt is, amit Sefcsovics úr mondott tegnap, a közeljövőben is már szükségesen válik az, hogy ne csak energiahatékony módon építkezzünk, hanem gondolkozunk és tervezzünk az intelligens épületek és otthonok lehetőségeiről, amelyek a, például képesek energiát raktározni csúcs időben, tehát amikor felesleges az energi, túlzott mennyiség energiában elraktározni, olyan időszakokra, amikor felhasználható kutatásfejlesztés is komolyabb támogatást kell kapjon erre a konkrét ágazatra vonatkozóan. És ha már a finanszírozásról, ösztönzőkről beszélünk, ezeket is fokozni kéne az ágazatban. Minden európai alap felhasználását elő kell segítsük e konkrét célok érdekében. Nem csak a nagyvállalatok kell hozzáférjenek ezen támogatásokhoz, hanem kép a KKV-k, amelyek, mint gyakran elmondjuk, az európai gazdasági élet zömét adják. Aztán néhány szó a, biomassa használatáról. Bár ezt viszonylag szélesen alkalmazott megújuló energiaforrás a fűtés területén, nem szabad fel, szemet hunnunk a felett, hogy bizonyos helyzetekben káros lehet a felhasználata. Egyes biomaszák felhalmozása és felhasználása üvegházhatás ö, okozó gázok kibocsátását, és más káros gázok kibocsátását növelheti. És sokszor a mezőgazdasági felhasználás alternatívájaként onnan terel el eszközöket a biomassa, tehát környezetvédelmi szempontból semleges vagy jó felhasználású kell legyen. Duncan úr nincs itt, Szelimovics úr szintén nincs itt, Konecsna asszonyé a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a vélemény előadójának a kiváló vélemény. a hűtés és a fűtés az energia, végenergia felhasználás 50%-át teszi ki, tehát az Európai Unió legnagyobb ágazata ebbe, ebből a szempontból. Az energia hatékonyság energia megtakarításhoz vezet, és ilyen módon a környezetvédelem egyik nagyon fontos eszköze, és a klímavédelmi céljaink elérésének is nagyon fontos része. Része attól függetlenül, hogy hűtésről, vagy fűtésről, vagy másról van szó. A hatékonyság a legnagyobb probléma itt, és az, hogy az Európai Uniós tagállamokban nem hajtják végre az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. Azon kívül az a probléma, hogy nagyon kevés azoknak az attraktív finanszírozási eszközöknek a száma, amelyeknek itt felhasználható. Az ötös cikkben azt láthatjuk, hogy a, az európai területnek még csak 3%-án vannak megfelelően hűtött vagy fűtött épületek, és nagyon kevés az olyan intézkedés, amely ezen változtatni tud. A közszektor kellene, hogy élen járjon ebben, olyan eszközöket kellene alkalmazniuk, amelyek nem csak a középületek, hanem a magánépületek megfelelően hatékony fűtését és hűtését is biztosítják. A 2000, bizottság 2016-ra fenntartható politikájának tervében a különböző energiahatékonysági intézkedéseket bevette. Nagyon jó ez, és ezzel kapcsolatban fontos az is, hogy a biomasszát megfelelő módon felhasználjuk, és hogy az, ennek a felhasználását megfelelő adatokkal tudjuk vizsgálni. Azt is meg kell nézni, hogy a biomassa felhasználása az élelmiszeriparra milyen káros hatásokkal van. A jelentésben azt nem tartom jónak, hogy hogy van néhány paradox, paradoxon a jelentésben. Vannak olyan eszközök, amelyek az energia hatékonysághoz nagyon jól hozzá tudnának járulni például az áram, a villamos árammal való takarékosság, és ezt nem nagyon emeljük ki. Nagyon sok modern villamosáram termelő üzem épült ki Európában, amelyek megfelelő hatóság, hatékonysággal termelik az energiát és a hull, hulladékégetésnek is megvannak a megfelelő eszközei. Sefcsovics biztossal is beszéltünk arról, hogy az ezzel kapcsolatos kizofrén helyzetet meg kell szüntetnünk. Nagyon fontos, hogy a hulladékkal, az energiahatékonysággal és az energiaunióval, valamint a klímaváltozási célokkal kapcsolatos dokumentumokat megfelelően kidolgozzuk, hogy a levegőszennyezésről és másról szóló dokumentumok egymással harmonizáljanak, harmonizáljanak és logikusan eh, logikusan legyenek megfogalmazva. Az elkövetkezendő években tovább fogok foglalkozni ezekkel a témákkal. Nagyon fontos, hogy ne egyszerűsítsünk, ne bagatelizáljuk ezt a témát, mert az nem vezet semmi óra. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Alken asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Fjellnernek Fjellner úrnak ezt a véleménytervezetet. Nagyon világosan megfogalmazott mindent, és a legtöbb ponttal kétségkívül egyetértünk. Nagyon fontos, hogy végre kezdjünk el ehhez mi hozzájárulni. A hűtő-fűtőszektornak megvan a saját klímaváltozási stratégiája. Nagyon fontos, hogy minél célzottabban, minél jobb hatékonysággal működjön ez a szektor. Abban is egyetértek, hogy fontos a technológia semlegesség, de csak akkor tudjuk ezt elérni, hogyha biztosítjuk, hogy mind, gondolunk minden mellékhatásra. Például, hogyha megnézzük a Dániában vagy Svédországban található házakat, nagyon sokban látunk cserépkájhát, vagy ilyen más kájhát, ami fával működik. Persze ez, fenn, ez, ez, ez megújuló energiának mondható, viszont a kibocsátásuk rendkívül káros. Dániában nagyon is jól tudjuk, hogy olyan mellékhatásai vannak a fával működő kájháknak, amelyek komoly egészségügyi ártalmakkal járnak. A biomasszával kapcsolatban is jó lenne, hogy aláhúzna, aláhúzna a jelentés, hogy a bizottságnak meg kell vizsgálnia a biomassa fenntarthatóságát. Ugye van a fakitermeléssel kapcsolatos, meg a közvetlen földhasználattal kapcsolatos rendelkezések, és hogyha viszont a földterületeken megtermelhető étel helyett biomasszára fordítjuk a, az energiánkat, az nem feltétlenül jó. Aztán a széndiokszid elszámolással kapcsolatban. Persze az jól nézhet ki, de van, de, de van egy olyan aspektusa is ennek, hogy sokkal több széndiokszidot bocsátunk ki, mint amit gondolunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy a legjobb irányba folyjon, illetve menjen el a technológiai fejlődés, ambiciózus célokat kell felállítanunk, de nagyon, nagyon komoly követelményeket kell támasztanunk az iparral szemben, és biztosítanunk kell, hogy a hosszú távú fejlődés megfelelő irányba menjen, hogy az ipar a régi módi protekcionista viselkedés helyett egy modernebbet vegyen fel, mert hát több területen voltak problémák ezzel is. Aztán Konyesne asszonynak is mondom a hulladék kérdésben, hogy Dániában én úgy gondolom világbajnokok vagyunk a hulladék kezelésben, illetve a hulladék égetésben. Tulajdonképpen pirománnak vagyunk mondhatók, mert rengeteg hulladék égetünk van, klasszul elégetünk azokban mindent, dioxint na, valószínűleg nem bocsátunk ki, ezekkel viszont rengeteg energiaforrást elpazarlunk én úgy gondolom, hogy ebből sokkal kevesebbet kellene használnunk. Természetesen a, a fennmaradó energiát azt hűtésre vagy fűtésre kellene használni, amit az iparág meg is tehet, de úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon is átvágjuk magunkat, ha azt hiszük, hogy a hulladékégetés az a körforgásos gazdaságnak megfelelő része lesz, ugyanis hulladékégetés során forrásokat égetünk el, és ez megzavarja a hulladékkal kapcsolatos stratégiánkkal, illetve nem, nem illeszkedik a hulladék hierarchiával. Köszönöm a jelentést minden esetre. Thank you very much. Köszönöm szépen. A Fronte képviselő. Ehm, Köszönöm, elnök úr. Néhány pontot szeretnék kiemelni, illetve néhány ponttal kiegészíteném ezt a jelentést. Úgyhogy ezzel lehetne nagyban javítani annak minőségét. Beruházásokkal kellene élni annak érdekében, hogy az energia ágazat, és azon belül a, a lakások fűtése és hűtése megtérbe való beruházások megtérülőek legyenek, vonzóak legyenek. Meg kell gondolnunk az energiahatékonyság keretén belül a finanszírozás megterülésének lehetőségeit, és közösségi szinten kötelező ö, célokat kéne kitűzni az energiahatékonyság javítása érdekében. Ehhez persze ö, szabványosított Európai Uniós követelményrendszerre van szükség, jelenleg a tagállamokban eléggé széttartóak. Ezek nincs olyan standard referencia rendszer, amely lévén például kiszámolhatnák összevethető módon az energiahatékonyságot. Aztán van néhány agára okot adó ö, elem is van itt, például a hulladék ö, hő energiával alakítása, mert a hulladék égetés nem feltétlenül fenntartható opció közép vagy hosszú távon fűtési céllal. A hulladékkezelés ö, egészében, a hulladékégetés, mondottam, nem válthat ki minden mást energiahordozót. Körkörös gazdaságról beszélünk, hulladékcsökkentésről, ö, annak fontosságáról, miközben a hulladék alapú hőtermelés rendszereit próbáljuk előirányozni. Ez a kettő nem igazán illeszkedik hosszabb távon egymáshoz. Aztán sokan említették, említettek más pontokat, Auken asszonya például egyetértek, a fenntarthatóság szempontjait jobban ki kéne emelni, és a bizottság a kritériumok kidolgozása során is kell, hogy erre gondoljon. A fenntarthatóság a teljes életciklusra kell, hogy érvényesüljön a tervezéstől a ö, használból kivonásig, nem csak a fogyasztás konkrét időszakára vonatkozóan kell tehát számolnunk ezt. És ahogy Alkan asszony is elmondta, szükség van olyan rendszerekre, amelyek a, a légszennyezést csökkentik. Az általános levegő minőség szempontjait tehát szem előtt kell tartanunk, Különösen akkor fontos ez, hogyha a biomassa arányát szeretnénk növelni a fűtésben. Hangsúlyozni szeretném annak fontosságát is aztán, hogy megvizsgáljuk a fűtés és hűtés egymásával összefüggéseit. És itt alkalmazható a kombinált rendszerekben a megújuló energiahordozók leghatékonyabban Eh, itt használhatók, és itt a geotermikus energia felhasználására gondolok főként. Itt vannak eh, eltérések, a szezonális eltérések, és figyelemmel kell legyünk a kereslet kínálat eh, változására is. A bizottság nyilatkozatával kapcsolatban a lakosság oktatása, képzése, az állampolgárok tájékoztatása megfelelő struktúrált formában rendkívül fontos ahhoz, hogy változást érjünk el. Sok esetben akkor is fűtenek az emberek, ha nincs rá igazán szükség, és nem megfelelően gazdálkodnak a hővel. Akár arra is lehet ösztönözni az embereket, hogy a régebbi, a régebbi módokat használják, például egy régi típusú vetélátor kiválóan működött. Egyébként pedig eh, a többi dologgal egyetértek. Köszönöm. Köszönöm, Grosztett asszony következik. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Krisztóf Jelnernek. Rendkívül fontos téma ez, és kapcsolódik a tegnap délutáni vitánkhoz, amikor is Sepcsovics úr volt itt. Sok energiát fogyasztunk, sokszor ez sajnos eh, ezt az energiát elveszítjük azáltal, hogy nincsenek jól szigetelve az épületeink, a lakóépületek, tehát sokkal jobban kéne gazdálkodnunk az energiával ebben az ágazatban. Figyeljünk oda a urbánus dimenzióért mindenek a problémának, tehát a lakóépületek hűtésére és fűtésére. Azt gondolom, hogy létre lehet, meg lehet azt oldani, hogy a a hőt sokkal hatékonyabban használjuk fel. Például az ipar által termelt hőt föl lehet használni lakóépületekben is. Ez sokat segít a levegő minőségének szempontjából is, hiszen ez egy olyan, ezt a hőt fel lehet úgy használni, hogy ez semmilyen szennyezéssel nem jár. különböző energiaforrások esetében is létre lehet hozni ezt a hőt, úgyhogy szerintem elég jó lehetőségeink vannak, elég rugalmasan lehet ezzel bánni. A biomasszát említette a kolléga, fából létrehozott biomassa, de hát itt nyilván részecskéket bocsát ki, az égés, az égés termékek során vannak részecskék is, tehát megfelelő szűrőtechnikára van szükség, de a biogázról valamiért soha senki nem beszél pedig a biogázzal is létre lehet hozni elektromos ára, áramot betanizáció útján. Nagyon sok gazdaság, farm gazdaság működik így Európában. Ez is kiváló energiaforrás. Még egy dolog, figyeljünk oda a körforgásos gazdaságra. Én úgy gondolom, hogy jó dolog, hogyha ezt a dimenziót is felvetnénk ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm. Döláj képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem ismételném el azt, amit François az elmondott, hiszen én is pont egy szeretem volna elmenni, elmondani, de a, azért mégiscsak megemlítem, hogy a gáz halmazállapotú biomassa mennyire fontos. Nagyon sok európai gazdaság, kis helyi gazdaság használja ezt. Tehát ebből a, azt, azt gondolom, hogy nagyon óvatosan kell bánni azzal, hogy milyen hulladék hierarchiát hozunk létre, és ebben hol szerepel ez a gázhalmaz alapú biomassa. A bizottság felé fordulok, mit gondolnak mindenről? No opinion from the commission? Yes. Nincs vélemény a bizottságnak? Good morning. Jó napot kívánok! Köszönjük az észrevételeket. Úgy gondolom, hogy semmi gond nincs azzal, amit az imént elmondtak a tisztelt képviselők. És nagy figyelemmel olvastuk el a szakbizottság véleménytervezetét, Röviden reagálnék a legfontosabb kérdésekre. Először is mi is tudjuk azt, hogy itt nagyon féle ágazat, a hűtés-fűtés, nincs nyilvánvalóan mindenki számára egyszerre elfogadható megoldás. Mi a bizottság részéről arra törekszünk, hogy a hogy arra koncentráljunk, ahol fel tudunk lépni, ez pedig az, hogy konkrétan hogyan lehet fellépni, ez nagyban függ attól, hogy a tagállamok konkrétan milyen helyzetben vannak, milyen milyen típusúak az épületek a tagállamokban, illetve milyen klímája a tagállamoknak. Nagyon fontos az, hogy sokkal energiahatékonyabbak legyenek az épületek, az energia pocséklásnak véget kell venni. Nagyon fontos a termomodernizáció, az épületek ilyen típusú modernizálása. Állami és magán alapokat kell ebből a szempontból mobilizálni. Fontosnak tartom, hogy a háztartások, illetve, mint említettem, a magán és az állami tőke is részt vegyen ebben a vállalkozásban. A, a épületekre vonatkozó intelligens finanszírozásról lesz is majd egy javaslatunk. Azt hiszem, hogy oda kell figyelni arra is, hogy az EU-s épületeket hogyan lehetne modernizálni, illetve hogy új technológiákat használjuk az új épületek építésekor, a megülő energiaforrásokra kell ilyenkor először is koncentrálnunk. Tudjuk, hogy ez egyértelműen kapcsolódik a háztartások energetikai kiadásaihoz. Úgy véljük, hogy az, energiahaték, az energiahatékonyság az egyik legjobb, és egyértelműen a leg, hosszú távon a legkifizetőbb kifizetődőbb módja a fellépésnek. Nézzük a hulladékégetést. Itt is szeretnénk, hogyha aktívabban lépne fel az EU. A hulladék égetésből származó hő, vagy hűtés, tehát az ipari típusú, az ipari folyamatok során létrejött hő, vagy hűtés felhasználása. Ami a hulladék égetést illeti, Ugye ezek olyan hulladékok általában, amit máshogyan nem lehet felhasználni. Az energia, felhasznál, az energia létrehozásnak, az energiatermelésnek, főleg a városokban továbbra is megmarad ez a módja. Az különböző városi infrastruktúrák, vagy ipari infrastruktúrákban létrejött plusz hő felhasználása rendkívül fontos. Nem tudjuk, hogy ennek pontosan mi a gazdasági potenciál, biztos, hogy nagy, ezt föl kell tárni, és ez mindenképpen hasznos lenne, ez jót tenne az iparnak is, ezzel javulna az energetikai teljesítményük, de primér energiát is megtakaríthatunk ezzel. Ez nem azt jelenti, hogy szeretnénk több hulladékot előállítani, vagy továbbra is fosszilis üzemanyagokat szeretnénk felhasználni. Az iparban mindig is lesz reziduális energia igény, amit nem lehet mással fölváltani, tehát nem lehet megújuló energiaforrással felváltani, ugyanez igaz a mezőgazdaságra, tehát lesz majd mellékesen létrehozott hő, illetve hűtés. A kérdés az, hogy ezt hogyan lehet felhasználni. Ezt fel kell tárni. Biofenntarthatóság. A bizottság foglalkozik a fenntarthatóság kritériumainak kidolgozásával, a biomasszát vajon hogyan lehet felhasználni. A fa tüzelésű kazánok egyébként a nagyon sűrűn lakott területeken akár veszélyes is lehet egészségügyi szempontból. A bizottság figyelembe veszi, és tudomásul vettem az önök észrevételeit. Talán abban is egyetértünk, és szerintem egyértelmű volt a bizottság nyilatkozata ezzel kapcsolatban, hogy komoly feladatunk az, hogy a tájékoztatást és egyáltalán az ezzel kapcsolatos felhívást, információ adatot javítsuk, hogy ismerjék a helyzetet a bérlők, a lakóház tulajdonosok, az új technológiákról kell tájékoztatni ezeket az embereket, hogy ezeknek, milyen, hogy ezeknek a technológiáknak milyen hatása van, tehát ezen a területen sokkal aktívabbnak kell lennünk. Ami a távhőt illeti, a hűtés és fűtés városi dimenzióját vizsgáltuk, és arra jutottunk, hogy sokkal óvatosabban kell ezt a kérdést figyelembe venni, főleg azzal az irányelvvel kapcsolatban, amely az, amely az épületek energia, lakóépületek energia hatékonyságával foglalkozik. Egyébként a távhőben is vannak csúcs technológiák. Itt kiváló a lehetőség az, az energia megtakarításra, illetve hatékonyságra vannak olyan megújuló energiaforrások, amelyek, amelyek esetében jelenleg lehetetlen hálózaton kívül, tehát nem egy hálózati táv vagy távhő rendszer keretében felhasználni, tehát meg kell vizsgálni, hogy ezt hogyan lehet megoldani a jövőben. Azt hiszem a legfőbb kérdésekre sikerült reagálnom, és természetesen Figyelembe veszük az önök észrevételét és a véleménytervezetet. Köszönöm. Köszönöm. A jelentéstevő köz- következik. Kérem, röviden zárja ezt le. Well, Köszönöm szépen. Nagy örömmel látom, hogy a kollégáim és a bizottság is megemlítette a kapcsolat, e, kapcsolat energiatermelést és a távfűtést. E, ez a, a mai e, a mai jogszabályok gyakorlatilag diszkriminatívan kezelik például a távfűtést, azoknak a lehetőségeit nem lehet teljességgel kihasználni. Nagyon sok megjegyzés érkezett, úgy tűnik, hogy a biomasszáról még beszélnünk kell. Nyilván nem új ez a kérdés, de elég komplikált, hiszen eh, az én hazámban például közpénzeket és, eh, és eh, kampányokat fordítanak arra, hogy megakadályozzák, hogy a, az erdős területeket kivágják és biomassa céljára felhasználják. Valószínűleg sok olyan ország van, ahol pontosan ennek az ellenkezője folyik. A biomassa a megújuló energia gyakorlatilag kétharmadát teszi ki jelenleg, és hogyha meg kell felelnünk a, az át, saját magunk által kitűzött céloknak, akkor a biomassa használásának fokozása az egyik kulcsfontosságú feladatunk, úgyhogy természetesen ki kell ezt használnunk, de még mielőtt a módosítóikat megfogalmazzák, gondolják át azt is, hogy azt nem lehet, hogy most akkor a biomassa ellen elindítunk egy háborút, mert hogyha a biomassa ellen harcolunk, akkor a fosszilis üzemanyagok ügyét támogatjuk. Tehát nyilván a biomasszával kapcsolatban vannak kihívások, na de azért ne feledkezzünk el arról, hogy a szén és az olaj által ö, generált kihívások a legnagyobbak persze alkossunk szabályokat, de ne olyan szigorú szabályokat, amelyek miatt aztán elveszítjük a versenyképességüket, illetve az megújuló energiák ügyet nem támogatjuk. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani elnök. A módosítások benyújtása csak angol nyelven nyújthatók be a módosítók, mégpedig május 26-áig. A szakbizottság 20, június 21-én fog szavazni erről, az ITRE pedig július 12-én, szeptemberi plenárisra kerül majd tovább ez a téma. Következő napi rendi pontunk eszmecsere a bizottság képviselőivel a hulladék keretirányelvről, illetve a hulladék egyéb témáiról. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a különböző mm, végrehajtási kérdésekről tartsunk eszmecserét a bizottsággal. Ez az e, mai eszmecsere a hulladék keretirányelvvel kapcsolatos kérdésekről fog szólni, illetve a csomagolóanyagok és a csomagolóanyagok által kitett hulladékok témájában. Kollégáink kérdéseket fogalmaztak meg, 23-an, a, ezek között szerepel a célkitűzések, a, a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladéktermelés megelőzése, a felelősségek, különböző hulladék, áramlatok ö, és egyéb kérdések. Azt javaslom, hogy a bizottság kérdéscsoportonként válaszoljon a feltett kérdésekre. Az első és a második csoportra 10-10 percet adok, és utána pedig a kérdések megfogalmazóinak fogom megadni a szót, hogy esetleges nyomon követő kérdéseket tegyenek föl. Tehát akkor először megadom a bizottságnak a kérdést a végrehajtási kihívások tárgyában. Egy, egyestől hatos kérdésig terjedő blokk tehát az első kérdéscsoport, ezzel kapcsolatban kérem a bizottság válaszát, utána pedig a kollégák nyomó követő kérdései következnek. Orrello Csobano Dordea, illetve Kresztúri Szadáoszkász bizottsági ki a szó tessén. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak minket erre az eszmecserére. Először teszek néhány bevezető megjegyzést, utána pedig Kesztőcsis kollégámnak fogom átadni a szót. A bevezetőt azért fogom megtartani, hogy a hulladékkezelési kötelezettséget belehelyezzem a végrehajtás, végrehajtási törekvések, illetve a környezetvédelmi törekvések keretébe. A bizottság természetesen fontos szerepet játszik abban, hogy az Európai Uniós jogszabályok végrehajtását és alkalmazását ellenőrizze. Az Európai szabályok ugyanakkor szerves részét képezik a nemzeti jogszabályoknak, és a közhatóságok kötelesek betartani ezeket a jogszabályokat. A bizottságnak ugyanakkor hatásköre van arra, hogy a tagállamok, arra, hogy ellenőrizze, hogy a tagállamok hogy tartják be ezeket a jogszabályokat. Stratégiai szempontból a bizottság a végrehajtási problémákat, többek között a hulladékkezelési keretirányja végrehajtási problémáit is három ö, szempontból ellenőrzi a megfelelőség szempontjából, ö, a tagállamokkal együttműködik a végrehajtás ügyében, ö, ehhez anyagi támogatást nyújt, illetve a jogszabályok érvényesítését szorgalmazza ott, ahol nem megfelelően alkalmazzák ezeket. A megfelelőség előmozdítását a bizottság úgy végzi, már nagyon sok éve a hulladék területen is, hogy először is megvizsgálja azt, hogy a hiányosságoknak, a végrehajtási hiányosságoknak milyen okai vannak. Időnként ez politikai hajlandóság hiánya, máskor finanszírozási hiány miatt lépvel, illetve azért is, mert a tagállamokban túlságosan komplikáltak a környezetvédelmi hatá- a jogszabályok és az ezzel kapcsolatos megvalósítási rendszer. Minden esetre a jelenlegi biztosok jelenlegi kollégiuma egy új profilt alakított ki, amelynek során a végrehajtást sokkal hatékonyabban tudjuk ellenőrizni. Úgy gondoljuk, hogy a technikai párbeszéden túl kell lépni, természetesen az is fontos a tagállamokkal, de ugyanakkor politikai figyelmet is fel kell hívnunk a legsúlyosabb végrehajtási hiányosságokra a hulladék kezelés területén. Ugyanakkor a nyilvánosságot is sokkal jobban kell informálnunk arról, hogy milyen kihívások vannak, és gondoskodnunk kell arról, hogy a nyilvánosság, a miniszterek, a politikusok az Európai Parlamentben és a tanácsban is megértsék, hogy milyen kihívásokról is van szó. A végrehajtással kapcsolatos politikai döntések fontosságát úgy próbáljuk meg hangsúlyozni, hogy már május 31-ig egy közleményt fogunk kiadni, amely egy új kezdeményezés kereteit fogja megteremteni a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának felülvizsgálatához. És ezen a közleményen eh, alapulva a bizottság országjelentéseket fog majd kiadni a végrehajtásról, és ezekben a jelentésekben nem csak a hulladékkezelésről lesz természetesen szó, hanem minden olyan nagyon fontos politikai területről, amely a környezetvédelmet éden, érinti, és az lesz, szó, az, az lesz róla szó, hogy az e- adott tagállam mennyire felel meg az adott érvényes jogszabályok végrehajtási követelményeinek. A hulladékkezelés nagyon fontos része lesz majd enne, ezeknek a jelentéseknek. Ebben a kontextusban szeretném kifejezni önök felé, az ENVI szakbizottság felé hálámat azért, hogy ennyire szorosan nyomon követik a környezetvédelmi kérdéseket. A második terület, ahol a bizottság a tagállamok együtt működik, a végrehajtás finanszírozása. Mielőtt részletekbe bocsátkoznék az előző pénzügyi időszakra és a mostanra vonatkozó támogatási lehetőségekről, az elején leszögezném, világos kell legyen, hogy az EU költségvetés által adott tagállamoknak jutott támogatás ahhoz, hogy közvetlen vállalásokat teljesíteni tudják, nem elégségesek a tagállamok igényehez mérve. Ez igaz a hulladékkezelési területre is. Mindemellett, ugye az alapgondolat nem az, hogy a teljes környezetvédelmi megfelelést az EU költségvetésből finanszírozzuk. És persze a tagállamok és a régiók is kell, hogy pénzügyi eszközöket irányítsanak ide, vállalásokat tegyenek költségvetéseikből, és javítaniuk kell az infrastruktúráját a, a hulladékgazdálkodásnak saját forrásaikból is. A megfelelő hulladékgazdálkodás tudnilik integráns része annak, ahogy modern társadalmak és közösségek működnek. Elképzelhetetlen volna egy modern társadalom működése hulladékgazdálkodás létesítmények nélkül, nem csak nagyvárosokban, hanem a nagy agglomerációkban is, bárhol Európában igaz ez. Úgyhogy ez e, feltétlenül prioritás kell legyen a tagállamok szempontjából is. Ami a eredményes támogatást illeti. Az előző pénzügyi időszakban, 2007 és 2013 között 5,6 milliárd euró volt állt rendelkezésre a kohéziós politikákban a hulladékgazdálkodás céljaira. Sok tagállam kapott EU támogatást, és lépett előre a szilárd hulladék lerakók EU szabályosításában, aztán a, a újrahasznosítható és lebontható hulladékok külön gyűjtésében, és az épületek szigetelésében, például gazdálkodásban. A kohéziós politikai források tehát a tagállamokban hulladékgazdálkodásra és felhasználásra kerültek, különösen az, az új tagállamokra igaz, hogy ez növekedett, több mint 10%-kal Bulgáriában, Szlovéniában, Lengyelországban például növekedett ez. A jelenlegi programidőszakban 2020-ig a pénzügyi támogatás kicsit kevesebb, nem radikálisan csökken, 5,5 milliárd áll rendelkezésre az EU költségvetésből a hulladék ágazat finanszírozására. Két fő emeltű hatást látunk itt. A, mielőtt a tagállam pályázik, ex ante feltételeknek kell megfeleljen, amelyeket a pénzügyi szabályozás rögzít, és a bizottság él ezekkel az eszközökkel, annak érdekében, hogy ezzel segítse, a, ösztönözze a tagállamot arra, hogy megfeleljen a hulladékazdalkodási vállalásainak. Az EU pénzekhez való hozzáférés feltételrendszere rendszere szerint ebben az év végéig teljesíteni kell. 2016 tehát érzékeny év lesz ebből a szempontból. Ekkor kell a bizottság értékelje, mely tagállam, mely accent, ex ante feltétel teljesítette, melyiket nem. A másik ö, eszköz a bizottság kezében az, hogy a, a tagállamok által pályáztatott projektek meg kell megfeleljenek az hulladék hierarchiának. Tehát prioritást adunk a, a hierarchia magasabb szintjein való intézkedéseknek. A bizottság rendkívül szigorú módszertant alkalmaz az új létesítmények finanszírozására, a fennmaradó maradék hulladék felhasználásában. Kollégám ezt majd jobban elmagyarázza. Én arra mutatnék rá, hogy a legmagasabb allokációk a strukturális alapokból a mostani időszakban hulladékgazdálkodásra Lengyelországba, Horvátországba, Szlovákiába és Magyarországra mentek. Jelenleg még nincs a program ciklus jelen pontján, szakaszában nincs teljes körű információnk arról, hogy a tagállamok ezeket a, a tervek szerint használják-e fel a jóváhagyott programokban ezeket az összegeket, de ez az információ mihez befut, június 1-től a bizottság feldolgozza ezeket. És az év végéig önökkel is, önöket is tudjuk majd tájékoztatni a szakbizottság tagjait a részletekről. A harmadik lába ennek a rendszernek, és ezzel zárom majd hozzászólásomat, a betartatása a szabályoknak. Mint tudják, ezt dióhéjban összefoglalom, a DG környezetvédelem 20%-át kapja a bizottság által indított szabálysértési eljárásoknak, tehát súlyos ágazat ez. Ebben a portfólióban a hulladék gazdálkodási szabályok megsértésére vonatkozó eljárások. Ezek a számadatok mutatják, mekkora figyelmet szentelünk, és milyen fontosságot tulajdonítunk a gazdálkodási szabályok betartásának és betartatásának a DJ environmentben. Megfogalmaztak egy kérdést arról, hogy vajon az emberi erőforrások elégségesek-e a, a végrehajtásra, a betartatásra ö, fordított emberi erőforrások, és köszönjük a képviselők figyelmét, mely kérdésben fogalmazódott meg, a következő választ tudom adni. A 28 tagállam európai közösségében egy nagyon bonyolult, összetett szabályrendszer végrehajtásában a végrehajtás ellenőrzésére fordított emberi források hát hasonlóak a pénzügyi forrásokhoz, annyiban, hogy nem elégségesek. Sos nincs elég emberünk, hogy igazodjunk a, a kihívások mértékéhez, ám felhívnám a figyelmüket arra, szakbizottsági képviselők figyelmét arra, hogy a végrehajtás és még a betartatás is, rá is igaz, hogy nem az Európai Bizottság különleges hatásköre ez, kizárólagos hatásköre ez, mert hogy osztozunk a tagállamokkal a e hatáskörben, és ahhoz, hogy felügyeljük a végrehajtást, a szabályok betartását, úgy gondoljuk, meg kell szervezzük ezt közösen, ahhoz, hogy igazi hatást tudjunk gyakorolni helyben, a terepen. Köszönöm. Thank you, Chair. Also, uh, Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy ezt a kérdést napirendre tűzték. Csatlakoznék ahhoz, amit kollégám mondott. Lehet, hogy az a benyomásunk, hogy nagyon nehézkes az európai jogalkotás. Általában irányelvekről beszélünk, pedig vannak rendeletek is. Miután itt irányelvekről van szó, itt a tagállamoknak is komoly felelőssége van, hogy ezeket átemeljék és alkalmazzák. Az az irányelv, amely a amely a hulladékgazdálkodásról szól, alapvetően csak a, a legfontosabb fülcsapásait fekteti le annak, hogy hogyan is kell a hulladékgazdálkodást létrehozni. Arra jutottunk, arra jutottunk, hogy a politikai akarat, a politikai határozat, a hosszú távú jövőkép hibázik sokszor, az új infrastruktúra létrehozása, amelyet meg kell tervezni, a gazdasági eszközök részvétele, aztán gondot jelenthet az is, hogy sokszor a különböző PPP-k, vagy külön-külön a magán és az állami résztvevők sokszor megváltoztatják, és túl gyakran megváltoztatják a szokásékat, tehát nehéz ennél ezt kiszámolni. Nos, továbbra is optimista vagyok azért, mert a tagállamoknak még van 4-5 éve, hogy elérjék a 2020-as célkitűzéseket, és bizony tesznek is valamit. A bizottság mit tehet azért, hogy segítsen a tagállamoknak? A kötelezettség szegély, szegési eljárásokról azt tudjuk a tapasztalat alapján, hogy ez nem segít. Amikor károkozás történik, akkor természetesen ilyenkor reagál a bizottság, aztán technikai segítségnyújtás is történik, próbálj, vannak olyan kezdeményezéseink, amelyek a uh, compliance promotion névre hallgatnak, illetve különböző pénzügyi eszközöket is kínálunk. De amikor szükség van, akkor nyilván kötelezettségszegési eljárás indul. Többféle eszközünk van. Az említett Compliance Promotion kezdeményezés, aztán a tagállami hulladéktervek értékelése. Nemrégiben 18 tagállam hulladék kezelési tervét értékeltük ki, aztán az úgynevezett early warning jelentések, amelyeket a környezetvédelmi ügynökség ad ki, minden egyes tagállamban kiértékeljük a helyzetet, és hogy mennyire haladnak a célkitűzés felé. Jövőre elkészül az a jelentés, amiben az összes tagállamot kiértékeljük. Aztán a legjobb gyakorlatok, bevált gyakorlatok elterjesztése, a tagállami jogszabályok ellenőrzése, hogy ezek mennyire felelnek meg az EU-s jogszabályoknak. Nézzük a pénzügyi segítséget. Nagyon óvatosak vagyunk, és csak azokat a projekteket tudjuk támogatni, amelyek megfelelnek a, különböző EU-s jogszabályoknak, illetve a hulladék hierarchiának. a reziduális hulladék feldolgozására szolgáló létesítmények finanszírozásában rendkívül restriktívek vagyunk. A Horizont 2020 az Európai Beruházási Bank, a Stratégiai Beruházási Alap, az akcióterv, ezek mind segítik ezeket a beruházásokat, a körforgásos gazdasági modellt próbáljuk elősegíteni. Egyébként a holland modell inspirált minket, vannak különböző kísérleti projektek is. Nagyon sok jó példánk van egyébként az EU számos tagállamából. Látjuk azt tehát, hogyha megvan a szükséges politikai akarat, akkor igenis rövid idő alatt el lehet érni komoly haladást. Szlovéniára utalnék, 40%-ról 60%-ra emelték az újrafelhasználási rátát három év alatt. Nagyon fontos az, hogy gazdasági eszközökkel is segítsük azt, hogy a, gazd- hogy a hulladék hierarchiában előreléphessen egy-egy ország. Ezek az eszközök elengedhetetlenek ahhoz, hogy meglegyenek a szükséges feltételek az újrafelhasználásban, újrahasznosításban. Hogy hatékonyan tudjuk ezt megtenni, főleg akkor, amikor ez egy egy hulladék gazdálkodásra vonatkozó tágabb értelmi politika részét képezik. Mik a leghatékonyabb eszközeink? A legjobb eszköz a pénzügyi ösztönzés, tehát drágább a hulladék égetés, vagy ezt be is lehet tiltani. Különböző ösztönzés arra, hogy a hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot a polgárok, illetve, illetve az ipar. Megfelelő incentívák azoknak, akik gazdálkodás szempontjából kedvező termékeket helyeznek forgalomba. Hogyha, hogyha kellően magas a díja a hulladék égetésnek, a hulladék lerakásnak, akkor az úgy látjuk, hogy megfelelően hatékony és elrettentő hatású. Nézzük a konkrét kérdésüket, a három éves jelentésüket. A 2010-12-ről szóló jelentésén most dolgozik, a bizottság év végére elkészül. A hulladék javaslatban azt javasoljuk, hogy a három éves beszámolási kötelezettségtől szabaduljunk meg, azért, mert ez sem elégséges információ a bizottság szemmel, hogy meggyőződjünk arról, hogy mi az igazi helyzet a tagállamokban, tehát az a javaslatunk, hogy a jövőben csak statisztikai adatokról, csak olyan statisztikai adatokat adjon, adjanak meg a tagállamok, amely a célkitűzésekre vonatkozik. Számos eszközünk van, hogy megvizsgáljuk, hogy eh, hogyan haladnak a tagállamok a végrehajtásra, például az early warning mechanizmus. Köszönöm szépen. I don't know. Köszönöm szépen. Nem tudom, Florence Pitikainen, Márker, Bonelfe, Gelbrandi, Tolvárc eh, kollégák, akik a kérdéseket feltették, vajon szeretnének-e hozzászólni nyomon követő kérdésekkel. Florenc úr. Äh, Mindenki ismer, tudja. tudja, aki ismer, hogy ez a veszőparipám e kérdés, és van egy gondom, a bizottság képviselői ugye nagyon szimpatikus és okos emberek, de az, amit ma elmondtak, az egy milliméter sem mozdít bennünket előre ezt a beszédet tíz évvel is, meg, ezelőtt is megtartották volna egy egyben így. Azt mondják, hogy a, a, a urahasznosítási kvóta javításában öt év van ahhoz, hogy elérjék a célokat. De hát tíz év ezelőtt is el kellett majd az öt éves célokat, hogyha elolvassuk az tanulmányokat, az összeset, ami rendelkezésre áll, hát akkor a, a reggeli se tudják, tudnák lenyelni, rossz kedvükben, és nem csak az új tagállamokra igaz, hanem az ősrégi tagállamokra is, ha saját hazamat is beleértve igaz ez, hogy nem teljesítik. Úgyhogy megdöbbent engem, hogy ilyen vidáman adnak elő dolgokat itt, miközben egy millimétert sem moccantunk előre. Az önök beszédét ö, szét kéne szedni, megvizsgálandó voltak éppen mi történik itt. Önök a szerződések és a jogszabályok őrzőjének szerepét nem veszik komolyan. Azt persze belátom, hogy kevés emberük van. Potosnik jó barátom mindig elmondta annak idején biztosként, de hát akkor jelezzék a gondot. És megkérdem, honnan veszik a bátorságot ahhoz, hogy a körkörös gazdaság témáját itt az asztalra tegyék, már ezzel is késtek egyébként valami, Magát a jelentést jónak találom, ám az egésznek az alapja, az eddigi korábbi irányelvek csak 30-40%-ban kerültek végrehajtásra. Egyik egy kicsit jobban, másik egy kicsit kevésbé, de hát valahol itt tartanak. Úgyhogy megdönt engem, hogy a biztos, meg a többi felelős ember azt gondolja, hogy itt egy, egy, egy brüsszeli dolog, ez csak egy vicc, és nem néznek maguk mögé, hogy Atya Úristen, mi áll, mit, mit nem tettünk eddig? Szerintem sokkal többet, sokkal jobban kéne tennünk, konkrétabban kéne cselekednünk, és ezt végrehajtóvá kell tenni. Ha csak egy példát adjak, a vízpolitika a rajna kérdésében, ami ugye Franciaországból Németország fele folyik. Ha Kélben, a rajna német partján a bizottság szeretne egy vízpróbát tesztet végezni, először Berlinbe kéne írni egy levelet, hogy megengedik-e nekik, aztán a berliniek azt írják vissza, hogy jó, ám Rheinland falszal kell a szövetségi állam egyeztetni mindenről, aztán mikor megkapják az engedélyt, már fél évvel is telt. Ez így nem megy. Hogyha egy vállalatot így menedzselnének, akkor nekivitték volna már rég a falnak. Úgyhogy azonnal sürgető szándék, felhívásom, ne jelentéseket írjanak újakat, hanem a régieket hajtassák végre. Nézzék meg Németországban például a nitrát irányelv sorsát. Nem akarok más országokban nézelődni, hazámban nézzék meg. Ha így írtam volna meg a leckét iskolámban, az iskolában, akkor akkor apám újra és újra ö, botrány csinált volna minden héten, hogyha így végeztem volna el a, a házi feladatomat, hogy önök nem végezték el. Hát gondolják végig még egyszer, mi a teendő. Köszönöm szépen, Demes Mákerul. Köszönöm szépen, elnök. Hollandul fogok beszélni. optimista a bizottságot hallottunk most, ez, ez igaz. Az optimizmus meg természetesen egyfajta morális kötelesség is, ahogy angolul mondják, de persze realisták is kell legyünk, és az előző hozzászólás hallatán bizony ahhoz, hogy igazi előrépéseket tudjunk elkönyvelni, meg kell értenünk azt is, mi az oka azoknak a hatalmas széttartásoknak, diszkrepanciáknak, amelyek a végrehajtásban láthatóak, a saját irányelveink végrehajtásában. És, és itt meg kell nézni, hogy hol van a gond. A, még négy év van a, a, a célok teljesítésének határidejéig. A bizottság valóban elég optimistának tűnik, és ugyanakkor kicsit a, a, a hulladék logikába ragadtunk bele, tehát a, a voltak éppen logika alapvetően arról szól, hogy hogyan gazdálkodunk a nyersanyagainkkal, az ásványkincseinkkel, és mennyire vagyunk versenyképesek. Újra is meg kell kérdeznünk magunktól, hogy vajon meg tudjuk engedni magunknak azt, hogy az értékes ásványkincseink, energiahordozóinkat ilyen mértékben eltékozoljuk. Holott ez nap mint nap így történik. Tehát ennek alapján pontosan megérthetnénk, hogy honnan adódnak ezek a diszkrepanciák, a különbségek a tervek és a végrehajtás között. És itt politikai akarat kérdéséről kell beszélnünk, politikai akarat és politikai felelősséget kell vállaljanak a tagállamok és a régiók is, ahhoz, hogy a megfelelő jogszabályi és gazdasági eszközöket előirányozzák e célok eléréséhez. Én olyan régióban származom, Flandriából, amely az egyik éllovas, és jól teljesít egyes területeken, például a szelektív hulladékgyűjtésben és az újrahasznosításban, és ez persze időbe telt, amíg lépésről lépésre a politika átalakult, és hozta az eredményeket a szakpolitikában. Évtizedek teltek el, mire eljöttünk, elértünk idáig, és azt hiszem, hogy büszkék lehetünk sok eredményünkre. Úgy gondolom, hogy be kell mutassuk azt is a többi tagállamnak és régiónak, hogy nem nulláról kell felépíteni ezeket a szakpolitikákat, hanem ahogy Szlovénia példája mutatja, amely jó példa, a, a felhalmozott tapasztalat és know-how felhasználásával, amely egy európai régióban felhalmozódott és rendelkezésre áll, hatalmas ugrásokat lehet tenni, megkerülve bizonyos lépéseket, vagy átugorva ezeket. A pénzügyi eszközök persze jó dolgok, ám nem elég, sosem elégségesek, sosem elég a pénz, és itt a politikai akarattól függ minden, hogy vajon jelen van ez akarat ahhoz, hogy eljussunk oda, ahova el kell jutnunk, azaz, hogy gondoskodjunk arról, hogy a, az, a, az a gazdagság, az a vagyon, az a természeti kincs, amely Európában jelen van, kevésbé tegyen minket függővé külső tényezőktől, és a versenyképességünket javítsuk. Itt a környezetvédelemről is van szó, ám feltétlenül a gazdaságról is és a versenyképességről is mindezek kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bonafé asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én osztom az előttem szólók által említett aggodalmakat. Emiatt aztán elég röviden el tudom mondani, amit szeretnék. Valóban egy új jogalkotási javaslat fog érkezni, amely az új újrafelhasználási célokat is befolyásolni fogja. Ezeket is, és más ambiciózus célkitűzéseket is. A jelenlegi ö, körülmények között még nagyon messze vagyunk attól, hogy elérjük a 2020-ra kitűzött célokat, úgyhogy valamit tennünk kell nem elég, hogy eh, tudomásul veszük, hogy itt vagy ott van valahol kötelezettség-sértés, meg kell nézni, hogy mi az oka. Különben nagyon, nagy oka, nagyon nagy az eltérés a kitűző célok és a végrehajtás között. Tehát politikai akaratra van szükség, de meg kell nézni, hogy valóban komolyan teszik-e azt a tagállamig tesznek. Az Early Warning Systemmel kapcsolatban azt gondolom, hogy a bizottságnak komolyan kell ezt a mechanizmust felhasználnia, és meg kell nézni azt, hogy pénzügyi eszközöket megfelelően tud alkalmazni. Optimista a bizottság, ez szép dolog, de kérem az összes rendelkezésre álló eszköz használják és vessék be. Grazie. Köszönöm szépen. Torvács úr következik. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm a bizottság képviselőjének a részvételt, a véleményüket. Két dologról szeretnék beszélni. Elmondták, hogy egy úgynevezett erősebb profilt sikerült elérni. Ez mit jelent? Ez lenne a kérdésem. Aztán említették hogy a hulladék hierarchiával kapcsolatban rendkívül szigorúak lesznek. Az a hierarchia számunkra egyfajta keret, egy olyan keret, amely hogy a technológiai, egy olyan keret, amely a technológiai változásokat követi. Elmondták, hogy nagyon szigorúak lesznek, ez lehet, hogy kicsit más felé viszi a dolgot. Olyan ez, mintha Mózes kőtábláira utalnának. Nem hiszem, hogy ez hasznos lenne. Thank you very much. I don't know if... Köszönöm. Még valaki szeretne hozzászólni, nem? Akkor bizottság, meghallgatnánk a válaszokat, ha lennének kedvesek. Köszönöm szépen! Florenc úr észrevételére reagálnék először. Azt hiszem, egyértelmű, és őszintén mondom azt, hogy a helyzet nem túl rózsas, de nem is olyan sötét. Meg kell nézni azt, hogy milyen statisztikák érkeznek el az Eurostathoz, hogy ha ezeket az adatokat vizsgáljuk, akkor a dinamika pozitív, Szlovénia például nagyon jó példa, nem az egyetlen jó példa, de ez egy kiváló példája annak, hogy milyen gyorsan sikerül megfelelő halladást elérni, megfelelő szakpolitikákkal. De vannak olyan tagállamok, amelyek hátul kullognak. A 2020-as célkitűzéseket nem kívánják elég gyorsan elérni. Bizonyos joghézagok vannak a négy, mind a négy módszer szerint el lehet érni a célkütőzéseket, hogyha csak egyetlen módszer ellen előírva, akkor nem lennének ilyen lassúak a tagállamok, de itt válogatodnak, ezért annyira lassúak. Jó lenne tehát, ha csak egy módszerünk lenne, hogyha tényleg össze tudnánk hasonlítani a helyzetet, és tudnánk, hogy mi a valóság. Ezen túlmenően mi is tudjuk, önök is tudják, hogy van olyan hulladék, amiről az a jelentés, kezd, az a jelentés születik, hogy újrahasznosítják, de valójában nincs újrahasznosítva, hanem mondjuk elégetik, vagy szemétlerakókban helyezik el. A szemétlerakókban elhelyezett vagy elégetett hulladék bizony nem újrahasznosított hulladék, ezt ki kell mondani. Tudjuk, hogy vannak ilyen problémák. Ezeket a problémákat szeretnénk megoldani az önök segítségével. Azt hiszem, nagyjából rendben vagyunk a 2020-as célkitűzésekkel, de van egy-néhány tagállam, amelynek nem sikerül ezt majd elérni, ezért kell nagyon alaposan megvizsgálni a helyzetet, hogy mi is történik valójában. A jövő évben kiadott jelentésünk, és ez maga az Early Warning jelentés, ez alapján három évvel a célkitűzések határideje előtt meg tudjuk állapítani, milyen helyzet, és tudunk ajánlásokat is megfogalmazni. Nem rózsaszín szemüvegen keresztül vizsgáljuk a világot, de azért nem is túl sötét a helyzet. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Demes már kerül elmondott. Nem csak a hulladékra kell odafigyelni. Politikai bátorság, akarat és jövőkép kérdése ez. Sokszor ez hibázik a tagállami és regionális politikában. Ott van Flandria példája, hogyha, minden, hogyha az egész Európai Unió olyan lenne, mint Flandria, akkor kiválóan működne a körforgásos gazdaság. Ezt szeretne mindenki elérni. E, igaza van. Nem érdemes kísérletezni, hiszen mások hibáiból lehet tanulni. Mások hibájából tehát tanulhatunk, jó lenne, ezért ha elkerülnénk a kezdeti nehézségeket, és így haladnánk. Rendkívül fontos az, hogy a megfelelő beruházások a megfelelő infrastruktúrákat érjék el, ezt próbáljuk elérni a tagállamoknál. Remélem, hogy segítségükkel megfelelően tudunk tájékoztatást adni arra, hogy mik a bevált gyakorlatok. Egyébként önkormányzati szinten rendkívül sok nehézség jelentkezik, tehát önkormányzati szinten, a polgármesterek szintjén sok a gond, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy a régiók bizottsága komoly szövetségesünk, tehát nekik is kell egyfajta tájékoztató munkát végezni. Szerintem el kéne küldeni például a nem megfelelő telje, megfelelően teljesítő önkormányzatok polgármesterébe egy missziót küldeni egy jól teljesítő városba. Nézzék meg, hogy mi a bevált gyakorlat, hogy kell ezt csinálni, és ezzel szerintem nyomást tudunk gyakorolni a helyi és tagállami politikusok, és ezt meg lehet oldani, ezt meg lehet csinálni. A körforgásos gazdaság akcióterve azt gondolom, hogy sokkal tágabb perspektívába helyezi mindez, nem csupán hulladékról van szó, ez igaz. Thank you very much. Now we can... Köszönöm. Most elkezdhetjük a második kérdéskör. a bizottság válaszára reflektálva a külön szelekciós gyűjtés témájában, és aztán elkezdhetjük a 7-estől 12-esig a kérdéseket, azt követően meg majd lehet utánkövető kérdéseket feltenni. Parancsoljon! Köszönöm, nagyon örülök hogy ez az első kérdések között van, mert a külön szelekció, szelekciós gyűjtés alapköve a, a körkörös gazdaságnak, kulcsfontosságú eszköz a tiszta, újrahasznosított anyagok begyűjtésében. Általános szabályként nagyon világos a korreláció a magas nyereség és a szelektív gyűjtés között az fizetős eldobós rendszer alkalmazásában. Olyan tagállamokban, ahol ez állandó gyakorlat, ott magasabb az űrhasználat. Tehát kapcsolat és a korreláció. A hulladék keret irányában nagyon világosan fogalmazott tagállamok a papír, üveg, fém és műanyag különgyűjtését meg kell szervezni 2015-ig, tehát tavalyig ezt. Bár nem abszolút ez a kötelezettség. A különgyűjtést ott kell megszervezni, ahol közvetlenül gazdasági technikai szempontból lehetséges, megfelelő sztenderdeket alkalmas az egyes ágazatokban. Ezek a feltételek. Ám a végrehajtatósági klauzulát szűk értelemben kell értelmezni. És a irányelv széljenek fényében. Eh, ahhoz, hogy megfelelő hatása legyenek az rendelkezésnek, az egész irányelv kontaktusában kell értelmezni őket azzal a célra, hogy magas szintű védelmet kapjon a környezetvédelme és az emberi E, egészség, valamint a forrás hatékonyság is megvalósuljon. Ez a kivétel elv tehát csak akkor alkalmazható, hogyha rendkívül különleges e, körülmények állnak fel, például nagyon távoli szigetek esetében, vagy ritkán lakott területeken, és minden egyes esetet külön kell ért, értékelni. Tehát minden esetben saját alapján kell értékelni. A bizottság ugyanezt az elvet alkalmazza arra a kötelezettségre is, hogy a bio hulladékot is szeparával kell gyűjteni az arányosság elvének megfelelően. Persze ez nem ön cél, és ezért a hulladék eh, jogszabályban ezt a kötelezettséget kapcsoljuk a többi feltételhez. Jól tudjuk azonban, hogy a bio hulladék eh, szelektív gyűjtésének a többi cél is nehezen hozható Feltettek néhány nagyon jó kérdést a végrehajtás állásáról. Ez a kötelezettség csak tavaly lépett életbe, a bizottság monitoringgal évek óta figyelemmel kíséri. A compliance kezdeményezések körében különösen azokat a tagállamokat megcélozva, amelyek a legrosszabbul teljesítenek a hulladékgazdálkodásban. Mint tudják, nemrégiben végeztünk egy értékelést a szeparált gyűjtés felmérésre 28 EU fővárosban. Jelentős különbségek adódnak az eredményesség hatékosság tekintetében. Nagyon jó példák vannak a szeparált gyűjtésre 2004-ben csatlakozott tagállamok körében, és meglepő módon Ljubljana az éllovas az is világos, hogy a szeparált hulladékgyűjtés végrehajtható és gyakorlati lesz akkor, hogyha a politikai akarat áll mögötte. Vannak persze olyan területek, ahol nem teljesen hajtják végre ezeket, és a tagállamok száma tekintetben generikus természetű módon határozható meg a végrehajtásban. Ez egy friss kötelezettség, sok tagállam most építi az infrastruktúrát ehhez, és sokan ehhez EU kohéziós alapokból használnak fel pénzeket, mások a szennyező fizet elf alkalmazásával határozzák meg a felelősséget, ám mindenképpen gyorsítani kell a végrehajtást a következő években. Az év második felében a bizottság egy átfogó értékelést végez majd, ebben megvizsgáljuk, mi történik itt. Ha a bizottságnak már van megbízható áttekintő értékelése, akkor kell majd gyorsítani a megfelelést. Jelenleg például nem tudjuk, milyen körülmények között alkalmazni, kívánják alkalmazni a kivételelvet a tagállamok, mert még nem kértünk az esetekre vonatkozó magyarázatot. De továbbra is támogatjuk a tagállamokat technikai pénzügyi eszközökkel, hogy végrehajtsák ezt a fontos vállalást. Mert itt a legjobb alkalmazás, van az alkalmazásra a struktúrás alapok eszközeinek. Köszönöm szépen. Most megint a kollégáknak adom át a szót, hogyha szeretnének megjegyzéseket tenni. Senki nem? Ne, Demes Máker úr. Een gescheiden op. A, valóban a jó eredményekhez a jó újrahasznosítás kell. Néhány évvel ezelőtt egy üzemlátogatást szerveztem az újrahasznosítás üzemben, Hauthalemben, Flandriában, Limburg megyében, és ott világosá vált számunkra, hogy, hogy azok a vállalatok, amelyeket illovasnak lehet nevezni a e téren, kell, hogy tudják a, az, hogy milyen keretek és meghatározások között működhetnek a bizottság, milyen szabályokat teremt és kötelezi a tagállamokat arra, hogyan lehet értelmezni azt, hogy gazdasági, technikai és közvetvédelmi szempontból megfelelő a feltétel. Ez egy olyan meghatározás, amely egyes tagállamokban és régiókban egyfajta kibúvót is kínál. Egyfajta kiskaput, ahol kibújhatnak a kötelezettségek alól. Önök is így látják ezt? Látnak erre példákat? We, we could suspect, but we don't have the... Gyanakodhatnánk erre, de erre még nincsen konkrét bizonyíték, bár a 28 fővárost vizsgáló tanulmány erre utalt. Miután a kötelezettség még meg, meglehetősen új, nem volt még senki, aki kérte volna ezt a kivételt. Úgyhogy csak ezt tudom aláhúzni, és a tagállamoknak is ezt mondjuk nagyon korlátozott mértékben tudjuk csak megadni a kivételt, tehát a nem szelektív gyűjtés csak a nagyon távol eső területeken fogjuk tudni megengedni. Hogyha ugye nyilván ott nem nincs értelme a szelektív gyűjtésnek, mert nem tudják megfelelőképpen gyakran összegyűjteni a szemetet, a hulladékot, de úgy gondolom, hogy ezt meg lehet tenni, de az európai szárazföldön egyszerűen a négy fajta hulladékot szelektíven kell gyűjteni, és ezt biztosítani kell mindenhol. Most olyan is létezik, hogy hogy keverve gyűjtik például a műanyagot és a fémet, és aztán utólag választják el ezeket egymástól, természetesen sok jó, sokkal jobb, hogyha már kezdetben külön gyűjtik, de hogyha például a papírt keverik a a nedves anyagokkal, akkor azt utána már utólag ne lehetetlen elválasztani. Úgyhogy a szeleti gyűjtés megfelelő minőségét kell bizony, biztosítanunk, és ehhez útmutatásokat fogunk adni. Volt egy konferencia ebben a témában, ami, amit sugároztak is, és a különböző jól teljesítő országok előadásait én majd tovább fogom juttatni minden más kollégájuknak, hogy onnan a legjobban bevált gyakorlatokat be, be tudják vezetni. Én úgy látom, hogy a parlamentben alkalmazott szelektív hulladékgyűjtés is nagyon jól alkalmas erre. Florer úr, Forenc úr. Erre a nagyon sok meghatá- nehezen meghatározható jogi fogalomhoz, amiről beszélt, ez, általában ezek nem a bizottságtól érkeznek, hanem nagyon gyakran a tanácstól, mert a tanács éppen az egyhangú döntés elvének alapján, ami gyakran érvényesül, nem fogadja el a világos szabályokat, hanem beletesz néhány, hát mondjam így liberális paragrafust, amely révén aztán a tagállam úgy értelmezi ezeket, ahogy akarja. jó? tudok egyes tagállamokat, amelyeknek hatalmas talentum van abban, hogyan lehet ide-oda értelmezni ezeket, saját hazám is sokszor ezt teszi. És jó volna, hogy lenne még itt egy partner, aki megtenném, meg kell tenni még hozzá az ipar maga, amely szintén elég sokféleképpen értelmezi ezeket a szabályokat, minél nagyobb egy vállalat, annál inkább tudja ezeket az értelmezési rugalmasságokat alkalmazni. És a, a szűkebb, szigorúbb fogalmak tekintetében ezek a szigorúbb fogalmak viszont nem kapják meg a, a tanácsban a többséget. Ebből van a gond. <coughs> Uh, Szeretnék én is hozzátenni egy kérdést. Hány tagállam használta ki a minősítést, illetve ezt a lehetőséget, ezt a kiskaput Anna a kötelezettség alóli kibújáshoz és mennyire, milyen mértékben. És miért javasolja egyáltalán a bizottság, hogy ezt az új kötelez, ehhez az új kötelezettséghez legyen egy kifogás, illetve egy mentesítés, miért nem törli ezt egész teljes mértékben? Nem ássa alá a végrehajtás hatékonyságát teljes mértékben ez a lehetőség? Mr. uh, just a short uh, question. És még egy rövid kérdés a szelektív gyűjtés és az új anyagok tárgyában. A csomagoló ipar csomagolóanyagipar egyre több kompozit anyagot alkalmaz, amelyeket nagyon nehéz osztályozni. Szeretném tudni, hogy a bizottságnak milyen a megközelítése ezek, ezekre a kompozit anyagokra nézve not Köszönöm szépen. Több nyomon követő kérdés nincs. Akkor kérem a bizottságot, hogy válaszoljon a feltettekre. Nem biztos, hogy Pornis úr megjegyzésére válaszolni tudok, lehet, hogy arra más az illetékes, de a mi <clears throat> el, e, értelmezésünk az nagyon e, korlátozó, tehát a kivétel az kivétel, és e, ezért Auken asszony kérdésére azt tudom válaszolni, hogy ez arányosság kérdése. <clears throat> Mondjuk valahol Finnországban, valahol Északon, vagy Írországban, ahol tényleg nincsen szükség rá, hogy szelektív gyűjtést végezzenek, mert nem tudják kihasználni ennek az előnyeit hiszen nagyon ritkán ö, hordják el a hullatékot, akkor itt kivételeket tehetünk, de nagyon-nagyon szigorú, korlátozó jellegű lesz a kivételek megadása. De ahogy mondtam, még senki nem kért ilyen kivételt. És a végrehajtás felülvizsgálatáról szóló jelentésben. Pontosan erre fogunk koncentrálni, nagyon alaposan meg fogjuk nézni, hogy mely tagállamok nem hajtják végre a szelektív hulladékgyűjtést, és hogy milyen kifogásokkal élnek abban az esetben, amikor ezt nem teszik meg. Én egy, egyelőre nem aggódnék ezért, Egyelőre nem, nem aggódnék emiatt, mert úgy gondolom, hogy nagyon nagy visszaélések ezzel kapcsolatban nincsenek. Viszont azt már inkább meg kéne vizsgálni, hogy, hogy a normális helyeken mennyire hatékony a hulladék, a szelektív, szelektív hulladékgyűjtés, hiszen persze oda tehetünk négy kukát valahol, és akkor azt már nevezhetjük szelektív hulladékgyűjtésnek, de hogyha nem megfelelően hozzáférhetők ezek a konténerek, akkor nem valósul meg. Ezen kívül a polgároknak is világosá kell tenni, hogy ezt el kell végezni. Tehát gyakorlatilag ez a legfontosabb, és nem a kivétel kérdésének megtekintése. Hát a kivételekkel még egyszer csak annyit tudok mondani, hogy nagyon szigorúan fogjuk ezt venni. Ja, és a kompozit anyagokkal kapcsolatban sajnos nem tudom megválaszolni jelenleg a kérdést, de ezzel kapcsolatban nem lesz külön politika mert négy nagyon világosan meghatározott hulladék kategória van, és ugye az, aztán van még az építkezési hulladék is, amelyet a forrásnál kell gyűjteni, hogyha ezeket a hatékonyan megteszük, akkor ezzel már is nagyon nagy szívességet tettünk a körforgásos gazdaságnak. Oké. Okay. Jó. ugorjunk egy kicsit a kérdésekben, térjünk rá arra a kérdésre, ami közvetlenül kapcsolódik a vitánkhoz. Ez pedig a hulladék megelőzés. 18-as, 19-es kérdés. Oké? Okay. Yes, Örömmel, elnök úr! Ez egy nagyon fontos téma szinte, hiszen, szintén, hiszen a, ez a kérdés, tehát a hulladék megelőzése helyezkedik el a hierarchia tetején, bár a tagállamok számára ez egy eléggé friss koncepció. 2008-ban került bevezetésre az irányelve, és 2003. decemberéig kellett kialakítani az ezzel kapcsolatos programokat, tehát két és fél éve. A tagállamok többsége el is fogadta ezeket a terveket, és most hagyják őket végre. A bizottság 8 tagállammal szemben indított kötelezettségszegési eljárást, ahol nem alakították ki ezeket. Ebből négy esetében Belgium, Románia, Szlovénia esetében még mindig folyik az eljárás, illetve hát még mindig nincs meg a terv illetve Horvátország esetében is. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeli ki a terveket, örülünk, hogy örülünk annak, hogy ezt megteszi. Ez kiváló fórum arra is, hogy véleménycsere történjen, illetve bevált gyakorlatok kicserélése. 2014-ben és 2015-ben foglalkozott leginkább ezzel az ügynökség, és az összes beérkezett program megfelelt az irányelvnek. De miután ezek elég friss fejlemények, korai lenne még kiértékelni, hogy ez mennyire hatékony, az biztos, hogy komolyan elgondolkoztak a tagállamok ezeken a kérdéseken, számos ágazatot bevettek be való gondolkodásba nem tudjuk pontosan, mennyire sikeres, mennyire sikeres mindez, mennyire változtatja meg a szokásokat. Az új jogalkotási javaslatban a bizottság célja az, hogy még szigorúbb legyen az erre vonatkozó elképzelés, tehát még inkább ösztönözzük a tagállamokat a hulladék megelőzésre, és indikátorokat szeretnénk megfogalmazni, ami az élelmiszer hulladékot illeti, ezt ennek az alakulását a tagállamok monitorozzák. Ez a kötelezettségük. Köszönöm. Köszönöm. Bonafé. Ma mi fa molto piacere ascoltare queste parole. Örömmel hallgattam az igazgató úr beszámolóját. Én is fontosnak tartom a megelőzést, nem csak azért, mert ez áll a hierarchia tetején, hanem azért is, mert ez kell, hogy legyen a megközelítésünk. Tehát nem a szabályokat kell folyamatosan felülvizsgálni, hanem nyilvánvaló az, hogyha jól működik a megelőzés, akkor az azt jelenti, hogy előre végrehajtottuk azokat a lépéseket, amelyek a körforgásos gazdaság felé vezetnek. Tehát a termelést is másként képezzük már el. Nagyon határozottnak kell lennünk, az új javaslatban. Imént hallottuk, hogy lesznek majd jelzőszámok, de fontosnak tartom, hogy legyenek megelőzésre vonatkozó célkitűzések is. Van valami, amit nem értettem jól. Kérdésem lenne, hogy ez pontosan mit jelent. Említett, hogy van négy ország, ahol gondok vannak, még mindig nincsenek. Ezekben a tagállamokban mindig nincsenek prevenciós tervek. Mi a helyzet itt? Auken asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ezt a témát most vetették fel, mert ez a hierarchiában első számú, de a bizottság szempontjából úgy tűnik, hogy nem az. 30 évig vártunk például a műanyag hordtasakokra is, vagy talán még hosszabb ideig, és hát önök től talán nem érkezett, nem volt nagyon nagy ellenállás, de a bizottság részéről rettentő sok ellenállás volt a végrehajtás, illetve a megvalósítás ellen, és a, ott, ahol megvalósult, látjuk, hogy tökéletesen is rendkívül hatékonyan működik. Nemrég kaptunk egy jelentést Hollandiából, Timmermansnak úrnak mondják meg, hogy kiváló ö, sikereket értek el, Portugáliában úgy szintén. De tudjuk, hogy azért sikeres, mert konkrét célkitűzésekkel operál. Mikor fognak javasolni hasonló hasznos eszközöket, hasznos célkitűzéseket, amelyekkel meg tudjuk vas, valósítani a hulladék termelés megelőzésével kapcsolatos célkitűzéseinket. Elnök, köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Nincs. Pitikájnen asszony. Szeretném a következő kérdést feltenni. Tudjuk, hogy a bizottságnak mi volt a szándéka a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok megvalósít, végrehajtásának vizsgálata, vizsgálata során a tagállamokban, de tudjuk, hogy rengeteg probléma van nagyon sok tagállamban, a statisztikák is ezt mutatják. De mit fog tenni a bizottság a következő témában? illetve mit fog tenni ennek a ö, helyzetnek a javítására érdekében. A milyen nagy szerepe van a definícióknak, vagy a felelősségek meghatározásának abban, hogy nem valósulnak meg ezek a célkitűzések. Hogyha a bizottság végre ö, tagállamok ellen ö, fellép, ö, jogi ö, intézkedéseket is tesz, amiatt, hogy nem tartják be a hulladékkal kapcsolatos rendelkezéseket, akkor ezek mik lesznek, és mikor teszik ezeket meg? Mert ö, ha ha a hatályos jogszabályok nem, a jogszabályokat nem érvényesítik, az azt jelenti, hogy nem veszük komolyan ezt az egész kérdést. Thank you very much. Köszönöm szépen. Bizottsági a szó. Uh, thank you. Um, uh... Köszönöm. Ami azt a kérdést illeti, milyen konkrét intézkedések születtek a hulladék megelőzés érdekében. Hát ezt magyaráztuk a 9-es cikkben, a javasolt keretirányelvben, és itt azt kérjük a tagállamoktól, hogy konkrét dolgokat csináljanak. Tehát a forráshatékony eszközök, a fenntartható, tartós, újrahasznosítható anyagokat eh, részesítsek előnyben, és ezeket a magas nyersanyag felhasználású termékek tekintetében, amelyek fontos gazdaságban arra bátorítjuk őket, a tagállamokat olyan rendszereket hoznak létre, amelyek az elektronikai eszközök gyártása során csökkentik a hulladék képzését. Ez az ipari felhasználásban persze az ásványi anyagok felhasználását csökkenteni, és persze foglalkozunk kell a hulladék, az élelmiszer hulladékkal a primér termelésben módszerként azt javasoltuk, hogy minden tagállam állítsa föl saját hulladékprevenciós céljait, alapozva az egyfőre jutó hulladék termelése, hogy az alapproblémával tudjunk szembenézni. Ha ezt végrehajtják, akkor jelentősen változik a, a hulladék megelőzés mikéntje. Pitikányán asszony kérdésére válaszolva. Igyekeztem szózásom elején er-, erről szólni, hogy újra elmondom, hogy olyan irányelvekről van szó, amelyeket megfelelően kell végrehajtani, átültetni és végrehajtani. Nem olyan bonyolult jogszabály ez, világos menetirányt jelöl ki. Ám ahogy én is beláttam, vannak lehetőségek arra, hogy jog, jogi szövegben jelentsenek olyan dolgokat is, amelyek voltak éppen nem történtek meg. Ez a kiskapu, tehát lehetővé teszi, hogy a tagállam olyat valljon be a újrahasznosításra, amit nem hasznosítottak újra, hát ez nem jó. Ezt kell rendezni, ezt kell orvosolni, és remélem, hogy a születőben levő jelentés e héten Simona Bonaféra részéről támogatást kap majd, és ki, ki orvosolja ezt a problémát. Köszönöm. Nézzük az utolsó kérdés csoportot. Célok kiszámítása. 13-as, 14-es kérdés. Bizottság válaszolna a kezdeti, az eredeti kérdésre? Um, yes, um, the existing... Köszönöm. A hatályos jogszabályok alapján négy különböző számítási módszer közül választhatnak a, tagállamok, és ez itt a probléma, erről már korábban beszéltünk. Hogy hát, mit kell mérni, hol kell mérni, ez dől el. Tehát milyen milyen kommunális hulladékot lehet mérni. Ezt számos módon lehet megtenni. Lehet csak a háztartási hulladékot, vagy más típusú hulladékokat, vagy háztartási hulladék és hasonló típusú hulladékokat. Kérdés az is, hogy hol mérik a hulladék mennyiségét, vagy a gyűjtés helyénél, vagy meg, kell, meg lehet azt is mérni, hogy mennyit használ, hasznosítanak fel újra. Nem tudjuk azonban, hogy a szignifikáns veszteség mit jelent. Néhány tagállamban ez 0 százalék, máshol 30 százalék. Nem igazán történik meg tehát a valódi mérés, ezért nem összehasonlíthatóak és jó minőségűek az adatok. Ezért szeretnénk azt, hogyha lenne egy közös definíciója, egy egységes definíciója a háztartási vagy a kommunális hulladéknak. Tehát lenne egy közös definíciónk, az Eurostat és az OECD definíció közvetlen következménye. A tagállamok egyébként már régóta használják ezt a kommunális hulladék témájában, tehát az Eurostatnak önkéntesen már régóta számolnak, vagy adnak adatokat erről. Nézzük a nézzük a mérés szabályozását, szeretnénk, hogy ezek szigorúbbak lennének. Az összegyűjtött hulladék a, nem, az összegyűjtött hulladék nem lehet egyenlő a az hulladékkal. A szelektív gyűjtés eredményét is feltüntethető, csak kérdés az, hogy mekkora a különbség az összegyűjtött és a, sze- a szelektíven összegyűjtött között. Ez eldönti a módszert. EU szinten a nem szignifikáns veszteség kérdését is definiálni kell. Ez a szelektív gyűjtés utáni fázisra vonatkozik, de azt is tudjuk, hogy minőségre kell törekedni a forgalomba hozatalkor. A tagállamok felelőssége az, hogy, a leg, hogy az optimális megoldást kiválasszák, de az adat, adatok minőségéről be kell számolni a bizottság felé. A tagállamok a tagállamok esetében figyelembe veszük, hogy milyen teljesítmény nyújtanak, milyen módszer dolgoznak ki, ezt mind figyelembe veszük a bizottság vélemény, bizottsági vélemény akkor Ez egy elég bonyolult dolog. A végső újrahasznosítási inputot is figyelembe veszük. Nem mondom, nem egyszerű a helyzet, mert más és más a beszámolási módszer a tagállamokban. Ilyeténképpen, tehát ezzel a bonyolult módszerrel mégiscsak ismerjük a valódi helyzetet. megpróbálunk adatokat gyűjteni arról is, hogy pontosan miből áll a hulladék. Kérjük arra a hatóságokat, hogy bizonyos adatokat ellenőrizzenek, és visszaigazoljanak. A célunk az, hogy össze tudjuk hasonlítani a tagállami adatokat, hiszen a kiindulási alap eltérő, és szeretnénk, hogyha realisztikus adatokat kapnánk. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Oh, just uh, a little question, you know. Lenne még egy kérdésem nem nagyon látom, hogy mit tennek annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok tiszteletben tartják a jelenlegi jogszabály által meghatározott 5%-ot, és hát miből gondolják, hogy a, 100, a 10%-os tolerancia határ majd meg fogja javítani a végrehajtást, ha már az 5% nem működik. Mit tudnak tenni annak érdekében, hogy tiszteletbe tartsák? Mit, mit tettek annak érdekében, hogy az 5%-ot tiszteletben tartsák, és miért gondolják, hogy a 10% majd jönni fog, javítani fog a végrehajtáson? No, please. Kérdés van még? Tessék a bizottsági a szó be kell ismernem, hogy nem tudom, hogy az 5% hogy született meg, illetve hogy miért mondja az 5%-ot, mert a jogszabályokban nincsen 5%-os arányról szó. De van egy ilyen bizonyos jelentéktelen veszteség nevű jelenség, illetve fogalom, amelyek amelyet a tagállamok nagyon is kihasználnak, illetve azzal nagyon visszaélnek és ez gyakran 30%-ot is kitehet. És ezért gondoltuk, hogy akkor nézzük meg, hogy a valóságban nagyjából mi a, a szelektáló központokban a helyzet, és azt látjuk, hogy körülbelül ennyi tehát 10 de ez még mindig kivételes kell, hogy legyen, mert ugye még mindig meg kell kérdeznünk a tagállamokat, hogy a végleges input újra felhasználás esetén mennyi, és még hogyha a 10% tolerancia meg is van, még azt is meg kell tenni a tagállamnak, hogy megmagyarázza, hogy ez miért van. Jelenleg gyakorlatilag nincs is erre konkrétan meghatározott százalék. Azt viszont tudjuk, hogy 10 százalék követelésével meglehetősen jó minőségű újrafelhasználást biztosíthatunk, ha bár tudjuk, hogy például az üvegek szempontjából még a 10% is túlságosan magas követelmény, és lehet, hogy akkor ott nem lesznek valós adatok. Tehát a tagállamok döntik el, hogy a felhasználás mértéke mekkora. Thank you very much. If, uh... Köszönöm. Úgy látom, nincs több kérdés. Akkor zárjuk le ezt az, észre, ezt az eszmecserét. A hulladék keret irányelv témájában. Köszönet a bizottságnak a munkát. Azért lesznek még kérdéseink, majd máskor ezeket feltesszük. Akkor lezárnám az ülést is. Még egy dolog, következő ülésünk június 15-én és 16-án lesz itt Brüsszelben. Köszönöm, jó étvágyat!